Good. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße. Kedves kollégák, minnyájukat üdvözlöm, és megnyitom a bizottságunk ülését. Az első pontunk a napirend elfogadása, és megállapítom, hogy egész sor dolgot kell megbeszélnünk a koordinátorok ülésén, ezért javasolnék egy módosítást a napirendben, mégpedig azt javasolnám, hogy a 5-ös, 6-os és 7-es pontot halasszuk el, az 5-öst és a 7-est egy lehetséges következő és a 6-os pontot pedig holnap délelőtre, a szavazás előttre, mert hiszen akkor lesz rá lehetőségünk, hogy a szubszidiaritási jelentést megbeszéljük. Tehát még egyszer megismételném a javaslatomat, hogy az 5-ös és 7-es pontot egy következő lehetséges időpontra halasztuk el, és a 6-os pontot pedig javasolnám, hogy holnap délelőtt az legyen a legelső napirendi pontunk, a 6-os. És akkor a koordinátorok ülését már 16 óra 30-kor is elkezdhetjük majd, és így lenne időnk arra is, hogy megegyezzünk néhány dologban. Egyet értenek ezzel a javaslatommal? Parancsoljanak! Sì, grazie. Vorrei conoscere la, la motivazione di questo, di questo rinvio, cioè non, non ne vedo la ragione. Szeretnék kis magyarázatot hallani azért, hogy miért is tesszük ezt, mi ennek az oka. Kedves kollégák, én támogatom a javaslatot. Az utolsó két plenáris ülésünkön bizottságunk nem, nem túl jól szerepelt. Az egyik ö, dosszié nagyon nagy vitát okozott az ásványanyagok kapcsán, tehát nem volt egyértelmű szavazás, és bejelentés nélkül egyes frakciók azt kérték, hogy ez a bizottsághoz kerüljön vissza, ezzel megleptek minket, az utóbbi tíz évben ilyesmi nem történt, ezt mindig a bizottságban vetették fel, ha valaki ilyet akart, és utána egy kétharmados többség szavazta ezt meg, tehát el kell gondolnunk azon, hogy elég jó az együttműködésünk egy belül és más bizottságokkal, és ezt a koordinátorokkal meg akarnánk beszélni, és én támogatom az elnök úr javaslatát, hogy hosszabb legyen a koordinátorok ülése, hamarabb kezdődjön más témák helyett. Elnök úr, rövid leszek. Ez a két felvetés Scholz úr javaslatára történt mivel ő az Energia Unió témában most éppen előadást tart egy másik helyen, ezért kért meg engem, hogy képviseljem. Mindjárt itt lesz, tehát ő is ezt nagyon támogatja, és ezt kívánom elmondani helyette is. Ha nincs több megszólalás, akkor így fogunk eljárni. Az ötös és hetes napi rendi pontokat elhalasztjuk. Holnap talán délután lehetséges lesz, ott még talán befér és Sáke asszonynal is egyeztetünk, hogy melyik lehetne az az időpont, amikor az ő szövegét megbeszéljük. A hatos pontot pedig holnap kilenckor fogjuk megtárgyalni, és szavazni is fogunk egyből utána. A koordinátorok ülése tehát akkor ma nem 17.30-kor, hanem 16.30-kor kezdődik. Ha nincs további elnevetés, akkor ezt így fogjuk levezényelni. Kettes napi rendi pont, a előző üléseink jegyzőkönyvének elfogadása. Neki kollégának van felvetése. Elnök úr, szeretném tudni, hogy lehet ma utolsó pontként a Flekta témát megbeszélni. Ezen, én sokkal dolgoztam ezen a dosszién és holnap akkor úgy látom, hogy nem fog beférni, már pedig ez egy sürgősséggel megtárgyalandó ülés, nem lehet a következő ülésre halasztani. Köszönöm. Jó, legyen. Akkor az Energiaunió számára is nyertünk egy kis időt, tehát az Energiaunió témát 20-as napi rendi pontunként fogjuk majd megtárgyalni. Na, a jegyzőkönyvekről. Megkapták a jegyzőkönyveket, ha nincsen módosítási igény, akkor a mai ülésünk befejezésével azt elfogadottnak tekintjük. Hármas napi rendi pont. Elnök közleményei. Ülésünket, ahogy mindig is élőben a weben közvetítik, tehát mindenki figyeljen erre, amikor beszél és mozog a teremben. Sok milliárd ember potenciálisan nézi önöket most. Megkapták a levélváltásunk másolatát, benn van a dossziéjukban. Ha az eredeti leveleket is szeretnék látni, akkor forduljanak a titkársághoz. Ma az adat közvetítés, adatátadás témában tartunk meghallgatás, és június 17-én 10 órakor lesz a következő ehhez kapcsolódó témában a meghallgatásunk. Az EU-Japán együttműködés most egy kicsit beindult. A legutóbbi legnagyobb megmozdulás ezen a témán belül az volt, hogy az EU és Japán csúcs találkozót tartottak, és úgy néz ki, hogy az év végéig Japánnal megállapodásra jut az Európai Unió. 18 19 bizottságunk egy része Milánóba utazik, hogy az élelmiszer biztonság, fenntarthatósága a globális kereskedelem idején témában találkozzon, és egyben megnézze az expót. Tudják, hogy a Trade Promotion Authority az USA-ban javaslatát a képviselőház elutasította. Pénteken a TP8 219-211 arányban ugyan elfogadta, de az ehhez csatlakozó kiegészítési alap, az Adjustment Fund ö, javaslatot elutasította. 126-302 arányban. Tehát úgy néz ki, hogy ezen a héten Ugyan lesz erről még vita, de a dolog kimenetele hosszú távon nem világos. A Trade Promotion Authority javaslatát, tehát ott is szigorúan szorosan követi az ottani képviselőház, és bizony az egyik részét a két fő témának elutasította. Az Európai Unió, és erről megalapodás született, megerősített kereskedelmi kapcsolatra kíván, lép Tunézia, kíván lépni Tunéziával. Ennek ismerik a kollégák végül is a hatáját, kereteit, a hivatalos tárgyalások elkezdése is most már várható. A zöld termékekről szóló VTO megállapodás EU dossziéját is sikerült előre mozdítani. Genfben május 4-e és 8-a között volt egy tanácskozás a terméklisták módosított változatáról, és ez a tanácskozás most folytatódik 15 és 19-e között júniusban. Végül pedig el kell, hogy mondjam, hogy háromoldalú egyeztetések zajlanak frakciók között az Ukrajnával kötendő kereskedelmi és együttműködési megalapodásról, az orosz fél részvételével is. Oroszországnak sok ellenvetése van, de ezeket próbálják most kompromisszumosan megoldani. Nyílt és konstruktív klímában kezdődtek a tárgyalások, számos területen gyakorlati megoldások születtek, ez nagyon jó hír. Úgyhogy benyomásom szerint 2016. január 1-től életbe léphet a megállapodás. De az orosz fél június 3-án új anyaggal állt elő, amelyben egy új háromoldalú megállapodásra tesz javaslatot, amely sok területen, sok témában a mi Ukrajnával meglévő kereskedelmi és együttműködési megállapodásunknak ellentmond, illetve azzal átfedésben van. És ezért az Európai Bizottság első körben ezt visszautasította, főleg azért, mert az oroszok azt is követelték volna, hogy az új háromoldalú egyezmény és az EU-Ukrajna megalapodás között közvetlen és kötelező kapcsolat jöjjön létre. Szerintem a bizottság helyesen döntött, amikor ezt elutasította, mert a háromoldalú egyeztetésben három fél döntheti el, hogy mit akar, de az EU Ukrajnával folytatott kétoldalú megállapodásába az oroszoknak nincs joga beleszólni. Tehát a két dolog külön kezelendő. Ennyit akkor az elnök közleményei között. Nem látok jelentkezést egyik felvetésemhez sem. Akkor térjünk rá a négyes napi rendi pontra. mai ülésünkön a támogatott exporthitelekről szeretnénk egy kerekasztal beszélgetést folytatni. Tudjuk, hogy az exporthitelek nagyon fontos kereskedelmi eszköznek minősülnek, ezek mindig új kereskedelmi lehetőségeket nyitnak meg, ugyanakkor úgy kell őket kialakítani, hogy a fenntarthatóság, az emberi jogok védelme, a környezeti elvárások is ezekkel is összhangban legyenek ezek az exporthitelek. Évente jelentést írnak az exporthitelek rendszeréről, a tagállamok való működéséről. Ezt az érintettek megtárgyalják, ezt a jelentést egymással. De most kiemelten foglalkozunk az EU-ban az exporthitelekkel, ez nem csak egy rutin gyakorlat, ugyan, tehát most, és ebből a célból szakértőket hívtunk meg, és most velük lehet majd eszmét cserélni. Kérem is szakértőinket, hogy 9 percben mutassák be témáikat, hogy tényleg legyen aztán időnk ezekről érdemben tárgyalni is. És akkor fel is kérem David Twice urat, aki az exporthitel osztály vezetője az OECD-nél, hogy tartsa meg expozéját. Thank you very much. And, uh... Köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy itt lehetek ma. Egy áttekintést szeretnék nyújtani a az export hitel támogatás nyújtásról, amit az OECD Párizsban végze, végez. Az OECD az a nemzetközi fórum, amely export hitelekkel már 15 éve foglalkozik.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 a megvalósítása. Van egy megállapodásunk a, a megvesztegetés elleni küzdelem hiegyében is, ez egy olyan ajánlás, melyben mindenki vállalja azt, hogy nem fogad el megvesztegetést, eh, amennyiben pályázat érkezik be hozzá, illetve a tagok ellenőrzik azt, hogy az export eh, pályázó szerepele a listán. Mert a különböző díjakat is közzé kell tenni, itt aggályok merülhetnek fel, és ami az átláthatóságot illeti, itt is szeretnénk csökkenteni a megvesztegetés felmerülésének esélyét. A legtöbb LCA eh, e nem jogi jellegű egység, és hogyha megfelelő bizonyítékkal rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy bűnüldözési szervekhez juttatták el szükséges esetben az adott információt, akkor ezeket a, a tranzakciókat kezelni lehet ilyen módon. Ami az iránymutatásokat illeti, az alacsony bevételű országokat illeti, a világban programjait szeretnénk támogatni, illetve az OECD tag országok kormányai között szeretnénk az együttműködést um, erősíteni, és szeretnénk biztosítani azt, hogy um, olyan országokban, ahol uh, adóságkönnyítési programok vannak, ezek az országok ne adósodjanak el túlzott mértékben. Van egy további megállapodásunk ez a hivatalosan támogatott exporthitelekre vonatkozó megállapodás, ez egy külön megállapodás, amely 1978-ban indult. Az ECG mm, korábbi tagjai első konszenzusra jutottak. Összesen 9 tagja van ennek a fórumnak, az EU is részt vesz mindebben az összes tagország képviseletében. Itt a finanszírozás szabályairól van szó. És van egy külön ágazat, amely a légitársaságokra vonatkozik, Brazíliának eh, tagja, hiszen eh, ők eh, nagyon fontos repülőgépgyártó ország, és exporthitelre támogatják a repülőgépgyártókat, Izrael Törökország pedig megfigyelők ebben a csoportban, illetve megállapodásban. A következő a puha szabályok köre, a gentleman's Agreement köre. Vannak olyan technikai szakértőink, akik még eh, sűrűben találkoznak, és szeretnénk egyenlő feltételeket eh, teremteni a kereskedelmhez kötött támogatás nyújtás, illetve a hivatalosan nyújtott exporthitel támogatás esetében is. Nem szeretnénk piactorzító intézkedéseket bevezetni, erre szeretnénk elérni azt, hogy a verseny képesség ne a kormány támogatásán múljék. Létezik egy átláthatósági folyamat is, és szeretnénk azt biztosítani, hogy eh, ha a tranzakcióval kapcsolatban problémák jelennek meg, akkor ezt még egy ideig meg tudjuk oldani ami a fizetési határidőket, illetve minimális kamatlábakat, ezzel kapcsolatban is vannak szabályozásaink, illetve a kereskedelemhez kötött támogatásoknál és a minimális kockázatokról, a hajók, megújuló energiaforrások, atomerőművek, repülőgépek és egyéb ágazatok esetében külön szabályozásaink vannak. és amennyiben követik a tagországok a megállapodás szabályait, úgy ez megfelelő feltéteket teremt számukra. Folyamatosan dolgozunk azon, hogy a feltételeket átdolgozzuk, ezeket működőképessé tegyük. Ide nem tartoznak bele például a fegyverek, katonai árucikkek, Mint említettem, rugalmas, átlátható megállapodásról van szó, és igyekszik a konfliktusokat alacsony szinten tartani. Végezetül pedig az átláthatóság kulcsfontosságú rendelkezés számunkra, és ha bárkinek kérdése merül fel bármely tranzakcióval kapcsolatban, akkor ezt eh, egyidejűleg eh, teheti fel és jelentős a politika eltökelezettség a megvalósítás területén, Köszönöm szépen. But for this uh, comprehensive overview of the OECD activity. Köszönöm szépen az OECD-ről adott részletes áttekintést. Most pedig Antonio Tricaricónak adom meg a szót, ő egy olasz civil szervezetet képvisel, és a nemzetközi exporthitelnyújtásról fog beszélni. On behalf of ECA Watch, which is um, an international workers civil society organization. Az ECA Watch tevékenységéről fogok beszélni. Emberi jogi közösségi jogokkal foglalkozunk, korrupció ellenes témákkal. Üdvözöljük az Interbizottság érdeklődését a tevékenységünk iránt az hitelek kapcsán. Úgy gondoljuk, hogy a 2011-es rendelet, az OECD szabályozás fontos mérföldkövek voltak az ECA kompatibilitásának megteremtése érdekében de a végrehajtás az Európai Bizottság részéről, illetve a parlamenti felügyelet ügyében még bőven van teendő. A hitel intézeteknek nagyon fontos a politikák koherenciája. Ugye most a G7-ek nemrégében a, klímáról nyilatkoztak, és ennek lebontott ágazatai például a szén bányászat, és az ECA még nem hat kellőképpen az alternatív energiahordozók fejlesztése irányába. Most három témáról beszélnék. A 2011-es rendelet függelékében szereplő termékekről. Az első elv, amely ugye ebben benne van ebben a rendeletben, az átláthatóság. Persze, hogy ezt az egyes tagállamok hogy értelmezik, az teljesen eltérő lehet. Két konkrét esetre utalnék. Ez egyik konkrét esetben semmilyen anyagot nem volt hajlandó kiadni a kormányszerv, pedig nagyon komoly hatása volt a projektnek, tehát ez egyértelműen az OECD alapelvét sérti. A Suezi csatorna bővítésével kapcsolatos projektről van szó Hollandia és Belgium az érintett felek, és a hatástanulmányt sem jelentették meg nyilvánosan, és semmilyen egyéb anyagot sem, pedig nagyon sok embernek hatással lesz ez az életére ez a projekt. Tehát harmonizálni kéne, még pedig felfele kéne nivellálni a végrehajtás nikéntjét, módszereit, minőségét, hatékonyságát, és ebben a parlamentjüknek is fontos szerep juthat. Ami a kontingens felelősségvállalást illeti a contingent liability-t, világos, hogy a tagállamok, tagállamok ezt is különbözőképpen értelmezik és alkalmazzák. Egyes helyeken a mérlegen kívül kezelik a témát, és mégis állami pénzeket kaphatnak, egy konkrét esetben Angliában 7 millió font támogatást kaptak az államtól, csak azért, mert papíron így kezelték. Tudják az érintettek, FK-val közösen, hogy ez így nem szabályos, és el is indult egy vizsgálat. Jobban oda kéne figyelni ezekre a témákra az Európai Bizottságnak, Kéne egy egységes jelentési rendszer, amely ezt a felügyeleti tevékenységet segíti. Ennél általánosabb kérdés, hogy az export minősítő intézetek működése mennyiben felel meg az OECD szabályoknak. Mert a 2011-es rendelet szellemével és betűjével is egyezni kéne a konkrét gyakorlatnak, a bizottság ugyan a tagállamokkal áttárgyalja ezt a témát minden évben, és önöknek begyűjt egy éves jelentést, de a tagállamok továbbra is versengenek egymással abban, hogy ezeket a nagyon komplex nemzeti és magasabb szintű támogatási eszközöket hogyan hozzák egymással egyensúlyba, és a politikai felügyelet végül is mindenhol, és pláne az Európai Bizottság részéről nagyon gyenge így aztán nem nagyon lehet eh, sem feltárni a problémákat, sem odahatni, hogy ezek eh, megszűnjenek. Tehát azt javasolnánk, hogy egy vizsgálóbizottság álljon föl ezen új típusú eh, eszközök felügyeletére, hogy a 2011-es rendeletnek megfelelően el őket. Utolsó témám az európai külügyi fellépésekkel való összhang. Az Európai Bizottság azt mondja, idézek, hogy a tagállamok megfelelő információval szolgáltak a témában, és a 3-as és a 21-es cikkeit az Európai Unióról szóló szerződésnek betartják. Az OECD közös megközelítés azonban nem felel meg mindig az EU normáknak, még az emberi jogi elvárásoknak sem. A megfelelőség ellenőrzésére való megfelelő metodológiát azonban a bizottság még nem alakította ki, és az EU joggal való összhang ellenőrzésére sincsenek emberek és eszközök. Tehát javaslatunk az, hogy szülessen döntés arról, hogy legyenek ilyen emberek, erőforrások és modalitások, és már egy korábbi jelentés ünk is tartalmazta azt a javaslatot, hogy az Európai Bizottság konzultáljon a külügyi szolgálattal, hogy a 21 sziknek való megfelelőség megvalósuljon, és persze az OECD ajánlásai is, ahogy ezt az éves jelentések megfogalmazzák. Ennek az egésznek része a közmeghallgatás is. csak leszeretném szögezni, hogy tudtunk, a ilyen közmeghallgatás még egyszer sem volt, és az Európai Tanács ez, ezzel témával foglalkozó munkacsoportja sem nagyon ülésezik. További ajánlásunk lenne, hogy az Hitel Minősítő Intézet szolgálatait a tagállamok vegyék jobban igénybe, és a parlamentet is tájékoztassák arról, hogy ki mikor mennyiben használja ezeket, mert úgy tudjuk, hogy ilyen tájékoztatás eddig nem volt, és ez sem felel meg így ez a gyakorlat a 21-es cikknek. A következő hónapban tartandó interbizottsági ülésre pedig azt javasoljuk, hogy a delegált jogi aktusok között kérjék, követeljék, hogy az Európai Bizottság kötelező jelleggel az egyes függelékben szereplő tevékenységekre vonatkozóan jelentést tegyen rendszeresen az Európai Parlament. Next export is uh, Dr. Ingo Juncker. Köszönöm szépen. Ingo Juncker szeretném köszönteni, aki a Hermes uh, Liaison Office vezetője. Ez a környezeti uh, export támogatás. Köszönöm szépen elnök úr, köszönöm szépen, hogy meghívtak erre a nagyon fontos INTA ehm, ülésre. A német expozitel ügynökségnek dolgozom, rövidi aspektusokra fogok összpontosítani, amelyeket David rice részben már bemutatott nekünk. Itt szociális, környezetvédelmi ügyekről, átláthatóságról szeretnék beszélni, illetve a speciális német helyzetről röviden, amennyiben ezt az idő lehetővé teszi. Az általános struktúrát önök ismerik az exporthitel ügynökségek esetében, ettől függetlenül engedjék meg, hogy néhány fontos paramétert említsek meg, azért, hogy a keretet jobban megértsük. Ahogy David Rice Day az OECD-ről már felhívta a figyelmet, a támogatásnak, illetve az exporthitel ajánlatoknak számos aspektusa van. A lefedettség fontos az Európai Unióban, és a közvetlen hitelezés is, bár ez kevésbé jelentős ha egy kereskedelmi bank például egy exportőként végző céget támogat, például annak érdekében, hogy ők gépeket vásároljanak, akkor közép és hosszú távú hitelezési feltételek mellett teszik ezt. Az exportőrök és bankjaik garanciáért pályáznak, illetve exporthitel támogatásért fontos tám- figyelme venni azt, hogy itt nem állami támogatásról van szó, a pályázóknak kockázat alapú um, díjakat kell fizetniük, és az exporthitel rendszer önfenntartó kell, hogy legyen legalábbis közép és hosszú távon. A az exporthitel ügynökségek nem összevethetők a nemzetközi finanszírozási intézményekkel, hiszen itt különbözők a, a funkciók, tehát ők nem befektetők, nem fektetnek be pénzt, és nem fejlesztési bankok. És nem az AK-k azok, akik kiválasztják a projekteket, a támogatandó tranzakciókat, hanem a piaci szereplők, hanem a bankok, akik a kereskedelmi tranzakciókra kérnek fedezetet. Nagyon fontos tudni ezt, hogy nem az idegen projekteket támogatják, hanem azokat a szolgáltatásokat, amelyek célja egy külföldi projekt megvalósítása. Nem um, szeretném mindezt megismételni újból és újból, amit David Rye mondott. Az ek és a kormányok hosszú távú standardokban állapodtak meg a jó kormányzás érdekében az exporthitelekhez. Itt hallottunk már a fenntartható hitelezésről, a környezeti szociális kockázatmenedzsmentről, ami pedig a, a közös megközelítést illeti, a szociális szempontok tartásánál, ez a téma is felmerült. A csoport rendszeresen találkozik, és vannak technikai szakértők, a gyakorlati szakemberek, akik legalább évente két-háromszor találkoznak a közös megközelítés. Tulajdonképpen keretet jelent a projektek számára. Most itt a 2012-es mintával dolgozunk, de ez frissítése kerül. A közös megközelítés célja az, hogy az OECD EK között azonos feltételeket teremtsünk, illetve hogy a technikai szakértőkre ugyanez legyen igaz, akik megvalósítják a közös megközelítést. Ezek nemzetközi szinten elismert standardokra utalnak, különösen ami a Világbank csoportot illeti. Ezeket más pénzintézetek szintén használnak, a kereskedelmi bankok is. Tehát ez a benchmarkoknak egy standardja a pénzintézetek között. Mindez pedig átvezet ahhoz a megjegyzéshez, hogy a környezet és szociális felmérés, integrált az ECA értékelésénél is. Nem szabad megfelelkeznünk azonban arról, hogy az Európai Unió és az OECD alapú cégek nagyon kompetitív üzleti környezetben működnek, és Kína részéről, nem OECD-s országok részéről jelentős nyomásnak vannak kitéve a versenyhelyzetben tehát fontos a különbségeket látni, ami viszonylag magas standardjaink között, amelyek fontosak az OECD ákra nézve, illetve olyan országok között, amelyeknek nem túlságosan szigorúak az előírásaik. A kihívás pedig az, hogy azonos feltételek jöjjenek létre globális szinten, és ne csak az OECD ek között. A német kormány például aktív és támogatja a nemzetközi munkacsoport munkáját, annak érdekében, hogy a viták kiterjedjenek horizontális kérdésekre is, mint például környezeti és szociális kérdésekre. Um, just uh,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 Let me now come briefly to the other important uh, most pedig az átláthatóság további aspektusára szeretnék kitérni. David Rice már bemutatta azt, hogy mit kell tennünk. Az átláthatóság magas szintű, amelyet az oecd egy közös megközelítése szükségessé tesz. Az a projekteknél létezik egy közétételi kötelezettség, Ezeknél a környezeti és szociális hatás igen jelentős, a szociális hatásoknál az emberjogi kérdések is felmerülnek természetesen. Az emberjogi eh, kérdésekör is ide tartozik. Hogyha A kategóriás projekttel van dolgunk, akkor az EK-nak információt kell közzétenniük, és a környezeti hatalom, hatástanulmánynak 30 nappal a kötelezettségvállás megkezdése előtt el kell készülni. Az összes A és B kategóriás projektet jelenteni kell az OECD felé, miután a fedezet megvan ezekre. Vannak további szabályok, amelyek szintén a az átláthatóságot hivatottak biztosítani az OECD szintjén, illetve nemzeti szinten is. Az utolsó szlájdra térnék ki, csak nagyon rövid áttekintést adnék arról, hogy a projektek környezeti és szociális hatásait hogyan veszik figyelembe Németországban, az exporthitelnyújtási kereten belül. Egy külön osztály foglalkozik, kilenc tagja van ennek az osztálynak szakértők, a fenntarthatóság integrált része az általános értékelési folyamatnak, és egy adott tranzakció kapcsán, amelyet a miniszterközi bizottságon mutatnak meg, szintén fontos ele, eleme. Illetve a nemzetközi standardok, illetve kiegészítő nemzetközi szabályozások szintén rendelkezésre állnak. A német megközelítés speciális jellemzője az, hogy a döntéshozó szerv kilenc minisztériumból áll, és ők egy adott tranzakcióval kapcsolatban fontos, hogy egyhangú döntést hozzanak, tehát megjegyzendő az, hogy például a gazdaságügyi és a külügyminisztérium is figyelmel követik, különösen a szociális, illetve környezeti hatásait ezeknek a projekteknek. Köszönöm szépen figyelmüket. Szívesen várom kérdéseiket. Thanks a lot. And the last, uh... Köszönjük. Utolsó felszólalunk Paolo Grazzotti úr, aki a DG Trade osztályvezetője és a VTO ügyek szakértője. Thank you, Chairman. And thank you to the parliament to... Köszönöm, elnök úr, köszönöm, hogy lehetőséget adnak, hogy beszéljek a kereskedelmi politika ezen aspektusáiról. Ez ugye az EU exkluzív kompetenciája, ugyanakkor nincsen export ügynöksége az EU-nak, tehát támaszkodnunk kell a tagállami szakértelemre, amikor tárgyalunk ezekről a szabályokról, és persze a tagállamok politikai utasi, utasításaira is, illetve az önökére. Három témában jelentünk önöknek minden évben, a 1033-as és a 1011-es pontokhoz tartozik ez. A tagállami jelentések alapján a bizottság áttekintő jelentést ír, amelyet önöknek nyújt be, és a bizottság tárgyalásra bocsátja ezeket. Ezzel most nagyon késünk, elnézést kérünk ezért, de új fejlemények voltak a Nemzetközi Kereskedelmi Munkacsoportban, amit, amire nem volt hatásunk, ezt próbáljuk most behozni. Nos, a három előző témáról az előttem szólók is beszéltek, de én is szólnék. Az OECD megállapodásnak az EU is részese. Ez szerintünk sikertörténet, hatékony eszköz volt, és az exporthitelprogramok megbízhatóságát, kiegyensúlyozottságát szolgálta évtizedeken át. Sikerült az állami támogatásokat kiiktatni, és mindent termék, exporttermék alapúvá tenni. Brazília például csatlakozott már ehhez a megállapodáshoz, tehát vonzó ez másoknak is. Az exporthitel nyilván kereskedelmi eszköz, de a kellő gondosság elvével együtt kell alkalmazni. E tekintetben kell megfogalmazni a környezetvédelmi felelősségvállalást, illetve az emberi jogi dimenzió kidomborítását, ami az ICA e kapcsán is felmerült. Az önök állásfoglalása is ugye erre utal, és rámutat arra, hogy a metodika, metodológia, amely a kellő felelősségvállalást szolgálja, még fejlesztendő. Nemzetközi szakértelmet is igénybe kell vennünk. Úgy gondoljuk, hogy ezen a területen ellépés történt, tehát termékalapú és ezeket az elveket figyelembe vevő a megközelítésünk. Az OECD egyébként egyenként is ellenőrzi az tagállami hitelügynökségeket, de belátjuk, hogy ez így nem elegendő, és európai szintű követésre is szükség lenne. De ahogy Juncker bizottsági elnök úr is elmondta, az export hiteleket még mindig az OECD-n kívül is kell tudnunk kezelni, mert nagyon sok új export hitelező létezik az OECD-n kívül is, akiknek saját szíve joga, hogy ne csatlakozzanak az OECD keretekhez. Kína ugye a legfőbb ilyen partner, de India, Brazília, Dél-Afrika és az Orosz Federáció is ide tartoznak. Azaz, hogy ezeket az országokat rávegyük arra, hogy ezt az új típusú fegyelmi rendszert ők is alkalmazzák magukra, nem könnyű feladat. Az USA is eh, tárgyal Kínával, Dél-Afrikával, Brazíliával, Indonéziával eh, ezekről a témákról, tehát változik a nemzetközi keret, amelyek között ezek a témák felvetődnek, és talán csak 2011-ben kezdődött ez a folyamat. Az akkori kínai alelnök beszélt erről a témáról Obamával, és abban állapodtak meg, hogy 2014 végéig végleges megállapodást kell kötniük. Nos, ez nem történt meg, mert az ipari ágazatok tekintetében vita alakult ki, hogy melyek legyenek ennek a részei. Néhány héttel ezelőtt Brazíliában volt egy találkozó. Kína továbbra is nyitott lenne egy horizontális exporthitel megállapodásra, ami egyszer már meghiúsult 2011-12-ben, de mivel Kínában, és ez egy fejlődő gazdaság, folyamatosan változnak a körülmények, most úgy tűnik, hogy ez mégis megköttetik majd, és ez nagy áttörés lenne, ha ez így alakulna. Végül pedig ahogy mondtam már felszólalásom elején, az ICI e nagyon fontosnak tartja a klímaváltozás vonatkozású elvek betartását. A G7-ek is ugye erre rámutattak, hogy erre szükség van. Például ide tartozik a széntüzelésű erőművek kérdése. Ez egy belső EU vita, a COP21-en is lesz ezekről szó. Nagy kihívás ez, nagyon vitatott téma. Mind az OECD-ben, mind az EU tagállamok között. Az OECD elnöke, aki ezekért a tárgyalásokért felelős, új javaslattal ért nem régiben, ami szerintünk értelmes kiinduló alapja lehetne egy kompromisszumnak. A bizottság erre alapulva a 29-es szikket alkalmazva saját javaslatot fog megfogalmazni, hogy új álláspontot foglalhassunk el ebben a vitában, és konstruktív megoldást szeretnénk a COP21-en elérni. Végül pedig az önök által is megkapott jelentésről, hogy az ICA ajánlásait hogyan tudnánk megfogadni. Igyekszünk javaslatokat gyűjteni önöktől is, rásoktól is, és ezeket megfontolni. Bizonyos dolgokat tényleg a bizottság szintjén érdemes megvalósítani, másokat azonban, amelyek miatt a 2001-es közeledés is megakadt, az pedig tipikusan tagállami hatáskör, és jó lenne, hogyha a tagállamok ö, megállapodnának egymással. ebben a részben a bizottságnak nincsen beleszólása, egy oldalon nem állap, állapíthatjuk meg a paramétereket. Ebben a parlament is fontos közvetítő szerepet játszhat, önöktől gyakorlatilag segítséget várunk ahhoz, hogy az OECD keretek megvalósítására a tagállamokat is rá lehessen venni. Az export hitelek a kötelező és megfelelő felelősségvállalás elve alapján osztatnak el, de a nemzetközi munkacsoport üléseiről is kiderült, hogy a, ugyan a fejlett országoknak általában közös szabályaik vannak, de nagyon fontos szereplők vannak is a klubon kívüli szereplők között is, ugye Kína most alapított éppen saját fejlesztési, nemzetközi fejlesztési bankot. Ezek óriási kihívások. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy meghallgattak. Thanks a lot. First to uh, the... Köszönöm szépen. Először a jelentéstevő kap szót, Vizesz úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Amikor első alkalommal beszéltünk az Intában erről az anyagról, akkor az OECD, OECD képviselőivel is találkoztunk, illetve az ENVESZ képviselőivel, és ők azt mondták, hogy a, az OECD végzi a feladatait, megpróbálnak tovább lépni, erre megvan a megfelelő akarat, illetve megpróbálnak közös stratégiákat kidolgozni, viszont ennek a döntésnek is az OECD-n belül kell megtörténnie. Az Európai Uniós benne van mindenben intézményként, hiszen itt egy tagországi feladatról van szó. Tehát amikor erről az anyagról beszéltünk, akkor az Európai Parlament számára igen hamar világossá vált az, az Európai Unió külső fellépéseinek is reagálnia kell, illetve meg kell felelnie a szerződés céljainak. Ez vonatkozik a munkára is, és a vita során a konszenzus politikájáról átértünk egy másik logikára, miszerint az Európai Unió intézményeinek nagyon fontos, hogy ellenőrzési rendszert hozzanak létre, és ellenőrizik mindezt, amit a tagországok végeztek, a tagországi szinten történt. Megszületett végül egy megállapodás, amely azt mondja ki, hogy a tagországoknak meg kell felelniük a szerződés céljainak. A második megjegyzés, az Európai Bizottságnak pedig meg kell, szintén be kell tölteni a megfelelő szerepét, nyomást kell gyakorolni a bizonyos esetekben a tagországokban, illetve kell számolni az Európai Parlamentnek. Illetve két-három éven belül fontos, hogy egy olyan rendszer alakuljon ki, amely garantálja az átláthatóságot, illetve garantálja azt, hogy ezek a metodikák meglegyenek. Az ERMESZ képviselőit től azt hallottuk, hogy nem kell izgulni a környezetvédelmi hatásokra is tekintete vannak, ezt is ellenőrzik, de ennek mik az objektív kritériumai, milyen standardok alapján vizsgálják ezt? Tehát hogyan integrálom, a, integrálom úgymond a műveleteimbe um, az expozit támogatásnál a környezeti hatást? Meglep bennünket az, hogy három-négy év alatt Az ekák jelentése, a jelentése, a bizottság készítés, ez igen sivert képet mutat. Nem sikerült a metodológia kapcsán tovább lépni, és nem veszük figyelembe azt, hogy az Európai Uniónak is vannak feladatai az OECD-n túl, illetve az ekák azt mondják nekünk, hogy nem az európai intézmények azok, akiknek ezt a feladatot eh, el kell látniuk. Tehát eh, egy olyan helyzet alakult ki, amikor az AK e és az Hermes leginkább eh, színhez kötött projekteket finanszíroznak, ez továbbra is az Európai Unió célja. Hát én nem gondolom, hogy ez így lenne. Az Európai Bizottság pedig azt mondja, hogy hát mi tesszük, amit jónak látunk, de mindent megteszünk a javítás érdekében. Én azt gondolom, hogy a parlamentnek erre oda kell figyelnie, és világosan fel kell tenni azt a kérdést, hogy itt delegált jogi aktust tartunk-e, annak érdekében, hogy az OECD irányelvet a bizottság megvalósítsa. Köszönöm. Köszönöm szépen, Tíces úr, parancsoljon. Köszönöm szépen. Elnök úr, a Kína témát szeretném felvetni, mert sokat beszéltünk róla, és számomra is nagyon fontos téma, mert én az afrikai témákkal is foglalkozom már évek óta Rigában. A Niger folyó fölött egy hidat építettek, és egy vegyi üzemet is, és ezt kínai üzemek eh, hozták létre, és az Európai Unió pedig a fő szponzor ezen a területen, és a nigeri eh, miniszterelnökkel tárgyaltam, és eh, megkérdeztem, hogy miért Kína vesz részt ebben, miért nem helyi, helyi vállalkozókat választottak ki erre a célra, miért olyan munkavállalókat, akik utána Kínába visszatértek, tehát hogy miért nem helyi munkaerőt alkalmaztak, és erre azt válaszolták, hogy azért, mert a feltételek, amelyeket önök előírnak számunkra, azok nagyon szigorúak, és ezért is döntöttünk végül is Kína mellett, és ez pedig a mi vállalataink számára eltorzította a versenyt, tehát én azt gondolom, hogy ezen a területen változásnak kell történnie, hiszen mi vagyunk a legfőbb első számú segélyadó szponzorok ezen a területen, hát akkor az ilyen jellegű nagy projekteknél mi nekünk kellene az első sorban állni, amikor a lehetőségek megnyílnak, nem pedig Kínának. Tehát meg szeretném kérdezni, hogy hogyan tudnánk a jövőben az ilyen jellegű problémákat elkerülni. Jule úr, parancsoljon. My, my question might be a little bit ignorant, so I apologize if it is, but much of the focus has been on... Um... Lehet, hogy a kérdésem uh ignoranciáról tanúskodik, de nagyon nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy a szociális dimenziója ennek a kérdésnek kidomborodjon, és az emberi jogi vonatkozások is. Az emberi jogi ö, jogokhoz tartoznak a munkavállalói jogok, a szociális megfelelés is. Tehát hasznos lenne, hogyha az előadóink egy kicsit arról is beszélnének, hogy az úgynevezett due diligence, a kellő felelősségvállalás miben valósul meg konkrétan. Nincs több kérdés, úgyhogy most a szakértőknek adok szót, hogy röviden válaszoljanak. Tajszter úr, parancsoljam. Köszönöm szépen. A közös megközelítések jegyében és keretében az OECD exporthitel csoport nemzetközi normákat próbál megvalósítani. Nagyon sok koherencia van a nemzetközi normák között, ezek egyre jobban összetartanak, de azért az ISC performancia mutatók azt is kimutatják, hogy mindez az emberi jogokra, a munkavállalói jogokra is érvényes. Különösen érvényes ez az EU tagállamokban. Tehát ezek alkalmazása, ha még nem is egységes, de afelé tart. Nagyon sok norma van, és ezeket sokféle normát alkalmaznak azonban még, és nem mindegy, hogy a befogadó ország milyen normákat alkalmaz, és a kiküldő ország. Például, ha tíz kamiont küldünk valahova, akkor egy projekthez, mondjuk két millió euró értékben, akkor nem nagyon lehet utólag beleszólni, hogy, hogy a kedvezményezett ország az a mit csinál. Egyes országok önként is nagyon betartják a szabályokat, az emberi jogi és egyéb szabályokat, mások pedig nem, és még ez még projektenként is különböző lehet ez a végrehajtási, megfelelési szint. És elmondaná nekünk, hogy az európai és a kínai ö, beruházási normák és kötelezési vállalások között mi is a különbség, amire az előbb hivatkozott? Nehéz általánosságban beszélni arról, hogy Kína mit csinál és mit nem csinál. Nem eléggé átlátható a helyzet ugyanis. Az OECD ezért törekszik a transzparenciára, és ezt támogatja is, programokkal is. Ez az erőfeszítés, és ez kiegészítve az USA erőfeszítésével, hogy rávegye a nemzetközi munkacsoporton belül Kínát a nagyobb átláthatóságra, lassan gyümölcsöket hoz. A kínaiak elkezdtek megfelelgetni, és egyes OECD és nem OECD tagok is ebbe az irányba léptek el. De bár biztató, nagyon lassú folyamatról van szó. Az OECD tagállamoknak megvan a saját kialakult rendszerük, pénzügyi struktúrák és kormányzati struktúrák tekintetében is, amelyeket nem hajlandóak olyan könnyen felülírni. Tehát jó az irány, lassú a folyamat, az idő majd megválaszolja ezt a kérdést. Kína jó irányba tart, igyekszik, egy-két dolgot már vállalt. Hosszú távon az, hogy minden ország azonos elvek és normák alapján működjön, ez egy reményteljes kép, de, de nem holnaptól kezdve várható. Kó. Köszönöm, Cikári Csak nagyon röviden, ami a szociális kérdéseket illeti. A közös megközelítések kiterjednek erre a témára, de az emberi jogoknál További viták zajlanak, tehát ez jelentős megszorítás, ami a munkajogot illeti. Itt attól függ, hogy mennyire szigorúak a szabályosok. Bizonyos esetekben Indiában például létezik a gyermekmunka, felfüggesztésre került az támogatás, tehát igenis felmerülnek emberi jogi sértések, Éppen ezért nagyon fontos erőteljesebb ellenőrzést végezni, ami eh, Kínát illeti. A Kína kormány támogatja a szenet, legalább annyira, mint Japán és Kína, eh, akik eh, tagja az OECD-nek. Ők a hatékony technológiát támogatnak, ezzel érvelnek, mi pedig azt gondoljuk, hogy a szenet sehol nem szabad támogatni. Kína érdekelt abban, hogy a multilaterális kérdése bekapcsolódjon, de az Európai Uniónak pedig jó példát kell mutatnia. Németország illetett bennünket először kritikájával, holland elnök, illetve a francia kormány is eltökélte magát emellett. Mi úgy gondoljuk, hogy a puding próbálja az evés, és meg kell néznünk azt, hogy mit finanszíroznak az EKák egészen pontosan, illetve az OECD-nek mik a feladatai. Köszönöm szépen, Jung úr. Ich würde noch Köszönöm szépen, még David drysdale szeretném kiegészíteni azzal, hogy az alkalmazandó standardokkal kapcsolatban, ami az IFC eh, standardjaival kapcsolatos, illetve hát amelyet a pénzügyi élet más szereplői is alkalmaznak, nagyon sok más olyan szempont is szerepel, anélkül, hogy az minden egyes alkalommal kiemelése kerülne. Az IFC eh, annak idején tanulmányt is végrehajtott, készítetett, hogy megvizsgálja, hogy a eh, egyéb más keretfeltételek és releváns emberjogi szabályok, standardok között vannak -e eltérések, és ezek gyakorlatilag bekerültek ezek után a mi standardjainkban is, és a nagy projekteknél, anélkül, hogy ez mindegyes alkalommal emberjogi kérdésként kiemelésre kerülne, alkalmazásra kerül. Tehát azt gondolom, hogy ez már ma is egy olyan szintet ami figyelembe veszi ezeket a szempontokat, anélkül, hogy ezt minden egyes alkalommal ki lehetne jelenteni konkrétan, hogy ez betartásra kerül a projektben, de ez az ECR szerepe, hogy ezekre ügyeljen, és amikor konkrét problémákat vizsgálunk, mert egyébként külső tanácsadókat is néha bevonunk ennek vizsgálására, ez mindig a projektől függ, akkor ügyelünk ezekre. Köszönöm szépen, és Cotti úr következik még végül, parancsoljon. Köszönöm szépen. A szociális kérdésekre nem térnék vissza, hiszen az előttem szólók erre már összpontosítottak. Ami kínált illeti, én erre a pontra összpontosítanék, illetve a példáról a szexuális hitelek közpénzek annak érdekében, hogy segítsék azokat a vállalkozásokat olyan területeken, ahol nem olyan könnyű a hitelkező való hozzáférés az export tevékenység érdekében. Tehát nagyon fontos biztosítani egyrészt azt, hogy ezt a közpénzt az értékekkel összhangban költsék el, másrészt pedig azt is biztosítanunk kell, hogy a célok megvalósuljanak az exportok kapcsán. Nem könnyű úgymond ezt a két dolgot um, vegyíteni. Ezt hallottuk a bizottságtól is. Felmerül a kérdés az, hogy európai OECD tagokként ambiciózus agendával bírjunk-e, illetve a szénerőművek exportását Indiára, Kóreára, bízzuk a Dél-Afrikára, ezek maradjanak a kínai projektek, vagy legalább próbáljuk meg a, legjobb technológiákat támogatni, amelyekkel Európában rendelkezünk, annak érdekében, hogy hozzájáruljunk az ikarati célok megvalósításához. Nekem erre nincsen válaszom, ez nem is az én feladatom meg válaszolni ezt a kérdést, de iránymutatásra szükség van. Nekem korlátozottak ebben a témában a tapasztalataim, de a kép sohasem fekete-fehér. És nagyon fontos minden esetben különleges szempontjaira figyelembe lenni. Éppen ezért üdvözöljük különösen ezt a vitát, illetve várjuk a visszajelzéseiket. Tehát mi teljes mértékben az intézményi mandátumunkat teljesítjük azzal a megkötéssel, hogy anyagi megszorításaink vannak, hogyha alapvetően nincsen eh, átláthatóság, akkor ezt mi egyedül nem tudjuk megoldani. Köszönöm szépen, nagyon köszönöm a szakértőknek, nagyon köszönöm a hozzászóló kollégáknak is, és eh, azt gondolom, hogy eh, ezek nagyon értékes hozzászólások voltak, és a delegált jogi aktusokról még beszélni fogunk annak érdekében, hogy az Európai Unión belüli koherenciát erősítsük és hogy egy érték alapú exportpolitikát sikerül megvalósítani majd a jövőben. És nagyon köszönöm még egyszer, és akkor ezzel lezárom a, ezt a napirendi pontot, illetve a bizottságunk nyilvános ülését, és 16 óra 30-kor a koordinátorok ülésén találkozunk ismét az érintettekkel. Köszönöm.